Allora, iniziamo subito il voto. Kezdjük is a szavazást. Már csak azért is neki kell látnunk, mert kicsit késésben vagyunk. Szeretnék kérni mindenkit, hogy foglaljanak helyet, kezdjük a szavazást. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy az új szabályok értelmében a következőképpen járunk el. A különböző napirendi pontokkal kapcsolatos zárószavazás mindig név szerinti szavazás. Korábban is mindig elektronikusan szavaztunk a záró szavazás alkalmával. Az eredmény szerepelt végül a jelentésben, most viszont szerepelni fog a jelentés végén a név szerinti lista is. Így tehát a záró szavazás nem csak egy belső elektronikus szavazás lesz mostantól kezdve, hanem egy olyan szavazás, amely teljes mértékben bekerül a jegyzőkönyvbe. Rübig úr, köszönöm szépen elnök asszony, csak szerettem volna elmondani, hogy most a mi ülésünkkel egy időben a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban szavaznak a közös vállalkozásokról, és minek utána itt is és ott is én felelek a témáért, sajnos ugye nem tudok itt is ott is jelen lenni egy időben, de kérném, hogy a jövőben figyeljenek oda arra, hogy ilyen ne történjen a jövőben. Amikor azonos témákról szavaznak, tehát a különböző szakbizottságokban jó lenne, hogyha ez nem történne meg a jövőben. Köszönöm. Elnök asszony. Talán kicsit felgyorsíthatnánk a szavazást. Elnök. Jó, hát megpróbálhatjuk, így vagy úgy. Kezdjük tehát a szavazást, lássunk neki. Csináljunk először is egy teszt szavazást, nézzük meg, hogy működik-e egyáltalán a szavazógép, megnyitom a szavazást. Voto è chiuso. A szavazást lezárom. 54-en szavaztak, 57 szavazókártyát helyeztek be a szavazógépbe összesen. Mindenki? Mindenkinél működik a szavazógép? Úgy látom, igen. Akkor Kezdjük a Castillo jelentéssel. 154-155-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 312 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54 és 114-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 55D és 14D együtt szavazunk róluk mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15D mellette ellene 15D. Mellettem, ellene, tartózkodók elutasítva. Imkó 27, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 56D, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 329, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57D, mellett, 57D és 58-59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 imko mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 68D, 101D, 153, 156, 37D és 32D mellette ellenet tartózkodók elfogadtuk. Elnézést kér az elnök. Van itt egy szóbeli módosító, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. A 12-es oldalon vagyunk. Ötös kompromisszum. 12-es oldal, ötös kompromisszum. Mindenki megtalálta mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as oldal. 530-as Odi. 30. oldal. Az 530-as Odi féle módosításról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36-os oldal. as módosító és 36-os módosítók. Nekem a 4B kompromisszumos módosítom áll a 30-as oldalon. Nem, nem, a 4B előtt szerepel ez, a 4B előtt, mondja az elnökasszony négyes fejezet, az oldal tetején található az 568-as módosító és a 36-os módosító. Együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 4B kompromisszum. Elnézést, én rontottam, hogy az elnök mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. 568-as és 36-os. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 33-an mellette, 22-en ellene elfogadtuk. 4B kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 4B-t. 4b. Egyel több SND szavazat érkezett. Még egyszer. Jó. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 32-en ellene elutasítottuk tehát. 4A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Ellenőrizzük tehát a négy át. Még mindig egyel több SND szavazat érkezett, illetve ismét. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 23-an ellene, elfogadtuk tehát. Hatvanötös oldal. 709 d módosító, valamint a 743-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110D mellette ellene tartózkodók elfogadva. ...749 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 117D. Igen, parancsoljon. A 744-es módosítóval kapcsolatosan. Erről szavaztunk? caduto, ah, Hát ez okafogyottá vált. 744-es, okafogyottá vált, nem szavazunk erről. Rendben. ről már szavaztunk, elutasított. 117D mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most 754 755, 756 D mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együtt szavazunk a 112 D, 113 D, 114 D mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együtt szavazunk 755 D, 758 D, 759 D mellette ellene tartózkodás elfogadva elutasítva, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 igen szavazat, 32 ellen szavazat elutasítva. 127-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a 75. oldal, hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80. oldal. 150-es módosító mellette ellene Nyolcvanadik oldalon járunk, 150-es módosítóról szavazunk, 739-es, ez okafogyott, úgyhogy arról nem szavazunk. 150 es szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 151D, illetve 80D mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 158 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 164 es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen Reggi 11 és Reggi 4-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Reggi 2-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Reggi 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 167 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 168 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 T mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen az 264-es, 12-es és a Júri módosítója elfogadva. Libe 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás a módosítókról elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 igen szavazat, 10 ellen szavazat, 17 tartózkodás elfogadva. Most pedig a végső záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igen, 12 nem szavazat, 14 tartózkodás elfogadva. közé szavazásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. De itt valami probléma történt, újra szavazunk. Tehát újra megnyitom a szavazást, mellette ellene tartózkodás. A néppárt részéről egyel többen szavaztak. Ezt kivettük, 30 igen szavazat, 26 ellenszavazat, egy tartózkodás elutasítva, hiszen 31 igen szavazatra lett volna szükségünk. Az intézmény közi szavazás esetében ez a szabály. Akkor ezt lezártuk. Most pedig az úszkav jelentés következik. Ulfkak. Tehát az Ulszkov jelentésről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazás az Úszkov jelentésről. Tehát nyitva van a szavazás, szavazunk az Oszkov jelentésről, most lezárom a szavazást. 46 igen szavazat, 5 ellenszavazat elfogadva. Megnyitom a szavazást Herzog Edith jelentéséről. Tehát itt van a szavazás. Lezárom a szavazást. 52 igen szavazat. Nincs ellenszavazat, egyhangulag elfogadva. Megnyitom a szavazást a Ransdorf jelentésről. Hát a Ransdorf jelentésre kérem, hogy szavazzanak a kollégák. Lezárom a szavazást. nem fogom itt késleltetni a szavazást, csak szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik részt vettek az előkészítő munkában. Nagyon hálás vagyok az észrevételeikért, a hozzászólásaikért, hozzájárulásukért. Köszönöm szépen! Gratulálunk az előadónak, ezt a jelentést egyhangulag elfogadtuk 52 igen szavazattal. Most pedig a Cevera jelentésre nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. 56 igen szavazat egyhangulag elfogadva. Vicky Ford jelentéséről nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen szavazattal egyhangulag elfogadva. Claude Türmes jelentéséről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 55 igen szavazat, egy tartózkodás elfogadva. Madurai jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen szavazat, 3 ellen szavazat elfogadva. Fannisterról jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen szavazat, egy ellen szavazat, 5 tartózkodás elfogadva. Röbig jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 55 igen szavazat egy hangulag elfogadva. Gratulálunk! Éler jelentés a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen szavazat, 3 szavazat, egy tartózkodás elfogadva. Gratulálunk! Panajotov jelentés a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 igen szavazat, 5 tartózkodás elfogadva. Tomzen jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 57 igen szavazat, egy hangulag elfogadva. Gratulálunk Brittának. És akkor következik egy hosszabb szavazólista, méghozzá az Andrés Baria jelentésre. Ötvenhatos, ötvenhetes módosítóra együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, együttesen 73-as, 74, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 11-es és a 80-asról mellette ellene tartózkodás elfogad. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás 81-esről szavazunk, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás mert Együttesen 83-as, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva együttesen 86, 87, 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadható. Együttesen 89 és 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 14, 92, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. De a 95-öst ellenőrizzük. Ódi módosítója. Lezárom a szavazást. 31 igen szavazat, 21 ellen szavazat elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogad. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A titkárság azt mondta nekem, hogy hogy a 101-esről szavaznunk kell, amelyet kihagytunk az előbb, tehát vissza kell mennünk a 101-eshez a 103-as, 101-es előtt a 101-esről szavazunk. Lambert, igen, ellene, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük a 101-est. Tehát megnyitom a szavazást a 101-esről. Lezárom a szavazást. 19 igen szavazat, 31 ellen szavazat elutasítva. Akkor jön a 106-os mellett mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva, együttesen 111-112 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es, nem, erről nem. 113-asról szavazunk együttesen a 114-essel, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os és 117-es együttesen mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as, 119-as együtt mellette ellene tartozkodás elfogadva, 120-as mellette ellene elutasítva, 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 126 127-es együttesen mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 129-est. Lezárom a szavazást. 28 igen szavazat, 29 ellen szavazat elutasítva. Tehát elutasít. 131-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 132-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137-es, 138-as együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es mellette ellenel tartózkodás elfogadva 20-as, mellette ellenel tartózkodás elfogadva, 140 mellette ellenel tartózkodás elfogadva, 141-es mellette ellenel tartózkodás elfogadva, 142, 143 együttesen mellette ellenel tartózkodás elfogadva, 144-es mellette ellenel tartózkodás elutasítva, 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene nem, e, valami kimaradt, a 21-est akkor még egyszer kezdjük. Tehát 21. Erről lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, 29 ellen szavazat elutasítva, 149-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 155-es 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 151-es, 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 157, 158, 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene eh, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os a következő oldalon a 3-as preambulumról. 26-os módosító András Pariától mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20 elnézést, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es, a 30-ast ellenőrizzük, tehát elektronikusan ellenőrizzük a 30-ast. Lezárom a szavazást. 27 igen szavazat, 29 ellen szavazat elutasítva. 32-es. 32-es módosító mellett kiszavaz. Nem, még a 31-esről szavaznunk kell, elnézést kérek, a 30-es elutasítottuk, most pedig a elnézést kérek, mondja az elnök asszony, a 31-es módosítóról szavazunk, mellette kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 36-37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 nem, a kettes módosítóról még egyszer ellenőrizzük. Lezárom a szavazást a kettes módosítóról. 20 igen szavazat, 35 ellen szavazat elutasítva. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva a 39-es és 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva együttesen. 44-es és 54-es módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 45-ös, 46-os módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 48-as és 52-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Együttesen 49-es, 50-es és 51-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A végső zárás, zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 55 igen szavazat, egyhangulag elfogadva, gratulálunk. És akkor a jogszabályalkotási tervezetről záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen szavazat, elfogadva, és az előadónak gratulálunk, most pedig eltérünk a következőre, de előbb élek kolléga szab szót. Nua. Nem akarom késleltetni az eljárást, csak köszönetet szerettem volna mondani a kollégáknak, akik részt vettek a munkában, és még egy dolgot tisztáznék. Úgy gondolom, hogy azért születhetett meg ez a fontos előrelépés az európai közlekedés számára, mert a parlament nek sikerült ezt átvinnie. Mi ezt újra napirendre tűztük, ez az egyik nagy sikerünk, azt hiszem. Köszönöm mindenkinek, aki segített a munkában. Gratulálok! Mindenkinek gratulálok, akinek ez az eredmény köszönhető. És a délelőtti utolsó szavazásra térünk rá, a Jordán jelentés szavazására. 32, 33, 34, 35, 36, 39 ben mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Mert azt hiszem, hogy nem világos az eredmény. Úgyhogy az első tömb szavazásról megnyitom elektronikusan a szavazást. Kiúza. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 34 ellene elutasítottuk. 40-es módosító mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Együtt a 37-es és 38 következik, mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86-os mellette, ellenem, tartózkodik, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Tehát a hetes módosítóról megnyitom a szavazást. Kiúza. Lezárom a szavazást. 29 24 arányban elfogadtuk. 88 a következő, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Tehát a 92-ről a szavazást megnyitom. Kiúza. Lezárom a szavazást. 29 igen, 25 nem, mellett elfogadtuk. 93-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 96-os. Két részben szavazunk, tehát első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást eh, votazione chiusa respinto lezárom a szavazást elutasítottuk következik a 98-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 99 és a 100-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 101-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk 102-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 104-est, megnyitom a szavazást. Kiúza. Lezárom a szavazást. 25 igen, 28 nem, mellett elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 113 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 115 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 118 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Együtt következik a 119, 120 és 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 122 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. a 153-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 158 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 162 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 7B kompromisszumot. Lezárom a szavazást. 15 igen, 38 nem, mellett elutasítottuk. 7A kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. És következik ezek után a 12-es oldal. A 7A, mondja az elnökasszony, a 7A-ról szavazzunk? Igen, akkor szavazunk. De arról már szavazunk, tehát mi az igény pontosan ellenőrizzük? Rendben, akkor a 7A-ról elektronikus ellenőrző szavazást tartunk. 7A ellenőrző szavazás. 7A tehát. Lezárom a szavazást. 34 igen, 13 nem mellett, és egy tartózkodással elfogadtuk. Tovább lépünk a 206-os módosítóra, ami a 12-es oldalon található mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 181-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 188 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 200-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 205 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 210 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 211 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 213 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 214 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 215 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 43 ost megnyitom a szavazást. E votazione chiusa. Le is zárom a szavazást. 19 igen, 34 nem, mellett elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 44-esről. Júza. Gyécsev. Lezárom a szavazást. 10 igen, 40 nem. Elutasítottuk. 45 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes módosító, illetve a második részre ellenőrzést kérnek, akkor megnyitom a 45 második részével kapcsolatban az ellenőrző szavazást. 45. Check. Tehát 45 per 2-es amiről szavazunk. Lezárom a szavazást. 23 igen, 30 nem. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 51 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 54 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 56 mellette, szóbeli módosítóval, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 63 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 64 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 64-esről. Kiúzsa. Lezárom a szavazást. 25 igen, 30 nem, mellett elutasítottuk 65 mellette, ellene tartózkodik elutasítottuk, 67 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 68 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette, a 70-essel együtt, tehát mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 71 Elnézést kér az elnök. Igen, a 66 os átúrottuk, szavaznunk kellett volna róla, tehát visszamegyünk, 66 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tehát a 66-os most már megvolt, és visszalépünk a 71-esre, tehát 71. A 66-ost elfogadtuk, erről szavaztunk, és közben megvolt a 68, 69 és 70-es egyben. Tehát a következő a 71-es, mondja az elnök azt, hogy mire kérik az ellenőrző szavazást. Tehát melyikre konkrétan? A 69-70-esre. Rendben, akkor megnyitom a szavazást, ellenőrző szavazást tartunk a 69-70-ről. Lezárom a szavazást. 22 igen, 31 nem, mellett elutasítottuk. 71-es következik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 72 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 73 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 74 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 76 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 75 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A szóbeli módosító következik. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő 77-es két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Igen, ha 79, azt átugrottuk, mondja az elnök asszony. Elnézést, tehát 79 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as megvolt, 81 következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Szóbeli módosító a kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 84 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk végszavazunk a módosítások összességéről. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 38 igen, 15 nem, és három tartózkodás mellett elfogadtuk. Most következik a jogalkotási állásfoglalásról a végszavazás mellette. Pontosabban mondja az elnök azt, hogy megnyitja a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 37 igen, 15 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Ora, grazie per la collaborazione. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. Most beiktatunk egy 5 perces szünetet. hogy mindenki elhagyhassa a termet, aki el szeretné hagyni, és utána folytatjuk a munkát. Kedves kollégák, a szakbizottság folytatja a munkát. 24-es napi rendi pontunk következik. A kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus, röviden RSFF, második időközi értékelése. A bizottság beszámolója a Horizont 2020 keretprogram végrehajtására vonatkozó ajánlásokkal. Szeretettel üdvözöljük három előadónkat az Európai Bizottság részéről. Első, az első közöttük Avis vagy Avais asszony, nem tudom pontosan hogyan kell ejteni a nevét, mondja az elnök. Ő a független szakértők csoportjának elnöke. Ő fog elsőként felszólalni, majd Stevens úr következik, és Demáló úr. Önni a szó parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Először is köszönjük szépen, hogy az önök szakbizottsága előtt bemutathatjuk az RSFF-fel kapcsolatos értékelésünket. Én vagyok a független szakértői csoport elnöke. Tőkeberuházásokkal és egyéb gazdasági kérdésekkel foglalkozom. A csoportunk jelentés tevője, és itt van, valamint Jean-David Malo, aki a kutatási főigazgatóságon belül osztályvezető, és az RSFF-fel foglalkozik az Európai Bizottság berkein belül. Három részre osztom a prezentációmat. Először is az értékeléssel kezdeném. Majd William bemutat tíz ajánlást, és utána pedig szó esik majd az RSF elft és a Horizont 2020 közötti kapcsolódási pontokról Jean-David Máló fog erről beszélni. Bevezetőül szeretnénk ejteni néhány szót az értékelésünk általános hátteréről. Elmondható, hogy a vállalatok hitelekhez való hozzáférése általában véve eh, rosszabbá vált, főként a kutatás, fejlesztés és az innováció területén rosszabbodott a hozzáférés a hitelekhez, egyfajta hitelszűke alakult ki, és egy hitelkerülő magatartás is kialakult. Ezzel párhuzamosan viszont nőtt a kereslet a hitelek iránt, és általában véve elmondható, hogy a KKV-k esetében rosszabb a helyzet, mint a nagyobb vállalatok esetében. 12 és 30 százalék közé tehető a százalékos aránya különböző országokat nézve. Mi is az RSFF? A cél az, hogy az innovatív vállalatokat támogatni tudjuk, és ezáltal hozzáférést kapjanak a finanszírozáshoz azok a vállalatok, amelyek kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkoznak. Gyakorlatilag az RSFF tehát egy hitelezés és garancia rendszer, amelyet amelynek kifejlesztésében az EBB is részt vett, és részben a hetes keretprogramból finanszírozódik. A hetes kutatási keretprogramból származik egy milliárd euró, ugyanennyi, ugyanilyen összeggel járult hozzá az Európai Beruházási Bank. Az eredeti célkitűzés az volt, hogy összességében 10 milliárdos eszköz, illetve összeg álljon rendelkezésre a különböző tőkeáttételi hatásoknak köszönhetően a kutatás, fejlesztés, innovációs projektek finanszírozására. A RSS RSFF részeként 2012-ben jött létre a kockázat megosztási eszköz, amelyet az EIF menedzsel közvetítőkön keresztül. Mit is értünk el az RSFF révén? Nos, bebizonyosodott, hogy a fejlesztés, innovációval foglalkozó vállalatok eset, keretén belül nagyon vonzó az RSFF, megkapták a dokumentumokat, amelyeken látható a földrajzi megoszlás és egyéb más grafikonok is láthatóak, tehát az egyes adatok ebből leolvashatóak. Elmondható általában, hogy az RSFF a hitelezés volumeni célkitűzését elérte, illetőleg meghaladta, ugyanis Amint említettem, eredetileg 10 milliárd eurós összegre számítottunk, összességében pedig a kihelyezett hitelek összege 12,9 milliárd euró. További magánkézből származó beruházásokat is sikerült ösztönözni. A várt 30 milliárdos összeg helyett 34,1 milliárd euró értékben 23 országban hitelez az RSFF jelenleg, beleértve három olyan országot, amely részt vesz az EU-s országokon kívül a hetes keretprogramban. 14 országban sikerült 23 garanciális megállapodást megkötni, ami az RSI-t illeti, tehát a kockázatmegosztási eszközt. Egy, ez azt jelenti, hogy 1,2 milliárd eurós garanciális maximum portfólió alakult ki. A hozzáférhető hitelek összege kb. 2,4 milliárd euró, 600 hitelt sikerült folyósítani a különböző KKV-knak, vállalatonként pedig 600 ezer euró körül alakul a hitel összeg. A kockázat megosztási dimenziónak köszönhetően az EBB növelte azon kapacitását, hogy támogassa a kockázatosabb beruházásokat, és egyfajta együttműködésen alapuló megközelítés alakult ki az EBB és a bizottság között. A sikerül az eszköz révén egyfajta anticiklikus szerepet is megvalósítani, és emellett a mechanizmus révén növekedett a bizottság és az EBB eh, azon képessége, hogy eh, gyorsan alkalmazkodjon a változó körülményekhez. Ez volt gyakorlatilag az eszköz egyik legfőbb erőssége. Így tehát sikerült eh, a kkv esetében felmerülő hitelszűkét orvosolni. A dokumentumunkban szerepel egy térkép, amin látható, hogy a különböző országokban hogyan oszlik meg az RSFF és RSI felhasználtsága. Mint ahogyan elmondtam, 14 ország esetében írtunk alá például kockázat, a kockázat megosztási eszközzel kapcsolatos megállapodást 23 közvetítő, közvetítő révén, és 25 tagállamban zajlanak a mechanizmushoz, tehát az RSFF-hez kötődő műveletek. Mik az a legalapvetőbb ajánlások, a kontinuitás és a flexibilitás, azaz rugalmasság rendkívül fontos elemek, annak érdekében, hogy alkalmazkodni lehessen a piaci feltételekhez, körülményekhez. Most átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathassam, bemutathatom az eredményeket, és az Ugye Evelintől hallhattuk, hogy tíz ajánlást dolgoztunk ki, ez egy olyan szám, amelyet könnyen meg lehet ugye jegyezni. 2013. júniusában azt javasoltuk, hogy továbbra is tártsuk fenn és bővítsük a kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus munkáját a bizottsággal, az Európai Beruházási Bankkal együttműködve. Az Európai Bizottság forrásait gyakorlatilag garanciaként alkalmazták az Európai Beruházási Bank forrását hasonlóképpen, és ez a felállás nagyon jól működött. Úgy gondolom, hogy ezek a pénzügyi eszközök, amelyeknek egyike ugye ez a kockázat megosztási eszköz, nagyon jól kiegészítik a Horizon 2020-as program egyéb eszközeit, és a jövőre nézve, és ezt ajánljuk, hogy ezeket a pénzügyi eszközeket alkalmazzuk és szeretnénk egy platformot létrehozni, ahova más eszközök is bekapcsolódhatnának, és egyfajta partnerséget lehetne kidolgozni, itt a tagállamokkal együttműködve a kurzis alapokat is be lehetne vonni, a Horizon 2020-as program egyéb kapcsolódó alapjait, eszközét, és szeretnénk ide bevonni a bizottság és az Európai Beruházási Bank forrásaival kombinálva optimizálni lehetne az eszközök felhasználását harmadik ajánlás ugye arra vonatkozott, hogy fókuszáltabban kellene felhasználni a forrásokat, leginkább az innovatív KKV-knak kellene részesülniük a, a támogatásokból, elsősorban a minél kisebb e, vállalatokat e, céloznák meg. Ugye korábban elsősorban a közép és nagy vállalatok húztak ebből hasznot. Aztán azt is ajánlottuk, hogy a költségvetési forrásoknak maximális részét a kockázat megosztási eszköz kellene szánni, ezzel együttműködve kellene felhasználni, és el kellene különíteni bizonyos költségvetési forrásokat, speciális, konkrét technológiai célokra kellene ezeket fordítani. A COSME programmal, a Horizon 2020-szal pedig optimalizálni kellene az együttműködést, a szinergiákat ki kellene használni. Aztán további ajánlás arról szólt, hogy a mennyiségét a támogatásoknak szintén növelni kellene. Itt elsősorban a kereseti oldalból kellene kiindulni, ez a múltban is így volt, ezt a megközelítést kellene folytatni, és hát és azok, akik leginkább támogatásra szorulnak, nekik kellene leginkább a hozzáférés megkönnyíteni. Éppen ezért a kockázat megosztási finanszírozási mechanizmus ismerettségét is növelni kellene, az információs infrastruktúrát is fejleszteni kellene, tehát a nem olyan könnyen finanszírozáshoz jutó projekteket is meg kellene találni, és a beruházási bank forrásaiból ők is jó lenne a támogatást nyernének. Aztán a hatodik ajánlás arra vonatkozott, hogy a kockázat enyhítési intézkedéseket is foganatosítani kellene, tehát fontos a hitelvolumen tekintetében, hogy a jövőben ilyen kockázat enyhítő eszközök is életbe léphet, lépjenek, és a folytonosságot is biztosítani kell. A jelen program ugye kifut, a hetes keretprogramból át kell térni a Horizon 2020-as programra. Itt szökenőmentes az átérés lenne az ideális. Itt el kell mondani azt is, hogy egy egységes irányító bizottság foglalkozott eddig ezekkel a pénzügyi eszközökkel, ezt az eljárást kellene a jövőben is folytatni, meg kellene erősíteni a kozma irányítási rendszerét. Nyilvánvalóan nem szeretnénk itt versenyt támasztani a különböző pénzügyi eszközök között, de fontos, hogy a rendszert jobban monitorizzuk, méghozzá azáltal, hogy a célkitűzések és a mutatók megfelelőképpen kerülnek kijelölésre, tehát egyértelmű célokhoz kell mérni a teljesítményt. Úgy gondolom, hogy az ajánlásainknak a lényegét itt sikerült összefoglalnom. Nagy öröm volt Edvinnel együtt dolgozni, illetve a többiekkel és a bizottsága az Európai Beruházási Bank képviselőivel is örömömre szolgált együtt működni. Köszönjük szépen. és szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak és a bizottságnak, hogy lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk ne csak az eredményeket, a, a független szakértőcsoport munkájának eredményeit, hanem Figoredő úr, ugye az élszem elnöke dolgozott itt velünk, Tója Memet és Erika Mann, aki ugye korábban képviselőként az önök soraiban ült, tehát ők működtek velünk együtt, és szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy beszámoljak arról, hogy a bizottság milyen mértékben vette figyelembe a e jelentés tartalmát, teljes mértékben igyekezett e, szem előtt tartani ezeket az eredményeket. A Horizon 2020-as e, javaslat tekintetében ugye fontos, hogy hogy az ajánlásainkat most valóban először nagyon komolyan figyelme vegye a bizottság. Itt Horizon 20 as költségvetési sorra tekintetében itt a teljes költségvetési források ból 2,7 milliárdot különítettek el a kockázati tőkefinanszírozásra, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy milyen jelentőséggel bír ez a terület, mennyire fontos ez a fajta támogatás, ezért szeretnénk az Európai Parlamentnek is köszönetet mondani. A források, az eszközök tekintetében továbbra is fenn szeretnénk tartani a, a támogatásokat, hiszen ezen a piacon rendkívül fontos a kutatásra, fejlesztés, innovációval foglalkozó KKV-knak a támogatása. Tehát itt ezeket a pénzügyi eszközöket elsősorban az innovatív KKV-k támogatására fogjuk fordítani. A hetedik keretprogram keretein belül ugye elsősorban közepes és nagy vállalatokat támogatunk, ezt is folytatni fogjuk, erre is nagy szükség van különösen az ambiciózus, innovációs projektek tekintetében szükség van az ilyen típusú támogatásra, de még fontosabb a kisebb vállalatoknak a kezdeti fázisban történő támogatás, ez kezdődik meg a Horizon 2020-as programmal, és nem akarom elismételni azt, hogy milyen célkötőzései vannak ennek a programnak, de hát a KKV kiemelt szerepet játszanak a Horizon 2020-on belül, és ezt még kiegészíti a a különböző tőke támogatási eszközökkel nyújtott segítség. És hát akkor ugye, hogy a szakértői ajánlásokra hogyan válaszolunk, hát már ebben az évben az Európai Beruházási Bank, amit nagyon fontos partnerre az Európai Beruházási Alappal is, Eh, fogjuk indítani az utánkövetőjét, a követőjét a kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmusnak, illetve a kockázatmegosztási eszköznek. Volt egy ZSIF programunk is, ugye a versenyképesség és innovációs program keretében ezt is másforban folytatni szeretnék Nagyon szoros partnerségben a COSME programmal, de ugyanakkor nem szeretnénk az erőfeszítéseinket eh, eh, párhuzamosan futtatni, mi itt a Horizon 2020 keretein belül a leghatékonyabban kívánjuk a KKV-kat támogatni. Szóval olyan módon fogjuk elérni, hogy, hogy a, a teljes értékteremtő láncot és a teljes életciklust e, támogatni kívánjuk, és specifikusan, ezt megismétlem, a KKV-kra szeretnénk koncentrálni. És annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a hozzáférést, és hogy biztosítsuk azt is, hogy nagyobb eredményeket érjünk el ezzel az eszközzel. Most már nem az Európai Beruházási Bank berkein belül fogunk működni, hanem valamennyi érintett felet bevonva nagyobb hatást kívánunk elérni, még több pénzügyi közvetítőt kívánunk bevonni helyi szinten is, annak érdekében, hogy a KKV-kat jelentékeny mértékben támogatni tudjuk. A, a független szakértői jelentés felhívta a figyelmet ugye az irányítás minőségére is, és itt nem csak, hogy egy egységes irányítóbizottságot fogjunk uh, az Európai Beruházási Banka, ha, hanem hanem lesz most már Horizon 20 as programon kívül a Kozméval és egy közös irányító testületünk annak érdekében, hogy megfelelő közös megközelítést tudjunk alkalmazni. Figyelembe fogjuk venni azt is, hogy mennyire fontos a tudatosítás és ismeretterjesztés ezzel kapcsolatban. Annak érdekében garantálni tudjuk, hogy a különböző potenciális érintett felek, akik hasznot húzhatnának ezekből az eszközökből, ismerjék meg ezeket az eszközöket, különösen helyi szinten kívánjuk ezt elérni, azáltal, hogy a potenciális közvetítő partnereket ehm, azonosítani szeretnénk. Szeretnénk megnyitni a lehetőségeket mindenféle pénzügyi közvetítők számára, hogy részt vegyenek ebben a munkában. Elsősorban ugye bankokról beszélünk, amikor garanciális modellekre van szó, akkor regionális bankok, állami bankok és más pénzügyi szervezetek is részt vehetnek bizony ebben a kockázat megosztási finanszírozási mechanizmusban. Ami szintén nagyon fontos, és a hetedik keretprogram már ezt teszteltük, az az, hogy mennyire fontos a szakértelem kérdése. E, ezt a fajta megközelítést már teszteltük, ezt a továbbiakban is folytatni fogjuk. Ez nagyon fontos, hogy egy technikai segítségnyújtó megállapodást is kötöttünk az Európai Beruházási Bankkal annak érdekében, hogy, hogy könnyebben támogathatóbbá, finanszírozhatóbbá tegyük a, a szóba jöhető projekteket, eh, itt a koszméval, és még javítani fogjuk az együttműködést annak érdekében, hogy a hozzáférés az eszközökhez meg tudjuk könnyíteni. És akkor lezárásképpen szeretném azt is kiemelni, hogy hogy itt a Horizont 2020-as valóban biztosítani kívánja azt, hogy kiegészítsék egymás az egyes eszközök és programok. Valószínűleg a háromszorosára fog növekedni az erre szánt költségvetési források mértéke, de mi szeretnénk már ezen kívül célzottan megkeresni a potenciális haszon élvezőit ennek az eszköznek. Például a, a KKV eszközben résztvevő projekteket is eh, szűrni fogjuk, és meg fogjuk nézni, hogy ott esetleg van-e olyan ígéretes KKV, amelynek a fejlődését eh, az új eszköz keretein belül is támogatni eh, lenne érdemes, akár idegen tőkével történő finanszírozást, vagy más tőkefinanszírozási eszközök segítségével, ha lehetséges, akkor támogatni fogjuk ezeket a szigéretes KKV-kat. Végül pedig szeretném azzal zárni, hogy hogyha a kockázat megosztási finanszírozási mechanizmus sikernek, sikeresnek bizonyult a hetedik keretprogramon belül, akkor akkor ez bizonyára az ambiciózusabb Horizont 2020-as program tekintetében is eh, építhetünk erre, és ez a siker annak köszönhető az eszköztárának, és az volt a sikere, hogy mi teszteltük ezt és még hogyha ugye eleinte a korlátozásnak éltük meg azt, hogy időközi értékelés kellett ö, végezni, de ö, őszintén szóval ez nagyon hasznosnak bizonyult ez a gyakorlat, hiszen az időközi értékelésnek köszönhetően az ezzel kapcsolatos célkitűzések, amelyek az Európai Parlament által lettek kidolgozva, ezek arra ö, köteleztek bennünket, hogy minél hatékonyabbá tegyük ezt az eszközt, és aztán potenciális ajánlásokat dolgozzunk ki a hatékonyság további növelések érdekében. Tehát nagyon hasznosnak bizonyult ez a, az időközi értékelés 2010-ben is már egy hasznos volt ez a gyakorlat, és éppen ezért az új saját pénzügyi eszközön tekintetében újra be fogjuk vezetni az időközi értékelés követelményét, 2017-ben is, még ha jogi szempontban nem kötelező ilyen értékelést végezni a Horizont 2020-as program keretében, de mi ezt nagyon hatékony monitorozási és irányítási eszköznek tartjuk. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm a helyzetismertetőket. Most pedig a kollégáké a szó. Várjuk az észrevételeket. Éler úr elsőként. Köszönöm szépen mielőtt a szakértőkhöz, illetve a bizottsághoz fordulnék. Nagyon örülök, hogy ön az elnök, mert a kockázat megosztási eszköz fejlődése komoly nehézségek után bontakozik ki a szemünk előtt. Sőt, lengyel miniszterként még én is foglalkozhattam ezzel a kérdéskörrel, és személy szerint büszkeség számomra, hogy az ön elnöklete mellett dolgozhattam ebben a témában. Stevenson úr, ne értsen bennünket félre. Nem azért vagyunk ilyen kevesen, mert nem érdeklődünk ezen kérdéskör eh, iránt. Tíz éve foglalkozik a parlament már ezzel a területtel, és nagyon figyelemmel követjük, ami történik. A Horizont 2020 ügyében a parlament a frakciókon átévelően egyetértett abban, hogy fontos rendezni azt a problémát, hogy a K plusz F pénzeket elveszik, és ehhez kell egy finanszírozási eszköz. csak különböző problémák merültek fel. A, megvan az eszköz, de hagyni kell kibontakozni. Ezért is nagy figyelemmel követjük az ajánlásait. Néhány alapvető kérdést tennék fel. A tőkeáttételi mutatóról szeretnék kérdezni. Ez egy sikeres eszköz, ha jól olvassuk az adatokat, de gazdasági értelemben a közös piac, illetve az európai piac működését tekintve azért egy korlátozott kihatású eszköznek bizonyult az eddigiekben. Milyen többszöröző tényezőre számít ebben az esetben? Egy kicsit előre tekintett. Úgy látja-e, hogy ez egy a terepet átrendező pénzügyi eszköz-e, vagy pedig kevésbé. Aztán például utalok itt az egyéb témakörök között a COVID-ra. Szektorspecifikus, például informatikai eszközként került ez elő. Az, a hírhet halálvölgye elleni eszközként vetették be, és arról volt szó, hogy az új eszközök egy integrált csomagnak a részei. Mert már is fut maga az eljárás, illetve van egy pénzügyi keret, de a kettő nem kapcsolódik össze. Úgyhogy a magánbefektetések és a beruházások összefüggését szeretném én firtatni tulajdonképpen. Itt a hitel és a tőkeák közötti szorzó ként szerepelt az áttétel, de én itt úgy gondolom, hogy a kockázati befektetés többszöröző hatását lehetne itt feltárni. Illetve a seed capital és a magántőke közötti szorzott. Úgyhogy az eszköz szélesítésével azon gondolkodom, hogy az unió iparpolitikája keretében egyéb területeket is meg lehetne ezzel célozni, le lehetne őket fedni. Tehát az informatikán túl még. És a kérdésem tehát az, hogy ön ezt szívesen látná-e egy határokon átnyúló eszköznek, a, amely nem áll meg a szektorok határán, hanem ágazatközi jelleggel alkalmas a finanszírozása. Tehát lehet, hogy korlátozottan kihatása az eszköznek, de persze csak statisztikai megfontolás. Más területeken talán könnyen és hatékonyan működhetne. Úgyhogy mi az ön ajánlása ebben a témában? Aztán a nemzeti közvetítők és a magánszektor összefüggéseit elemezve ezt említette, illetve mi változna az AIP-hoz képest? Korábban ez bankként szerepelt. Óriási arányokban tudnánk ezt elképzelni. De nem csak úgy, hanem akár kisebb szeletekben is. Úgyhogy ez is a kérdésem része, és elnézést, hogy itt kifejtő típusú kérdést tettem fel. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen a kedves szavait is. Emlékszem ám jól a tárgyalásokra dossziéval kapcsolatosan. Ki szeretne válaszolni a felvetésekre? Avész asszony. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok, hogy én figyelemmel olvasta a jelentésünket és érdeklődése határtalan a ajánlásunk irányában. Nos, annyit tudok válaszként mondani. 12 éve foglalkozom a pályafutásomban ezzel a kérdéskörrel. És 1 és 16 közé esik ez a szorzó, hogy azonnal rövid választ adjak. Különböző háttérszámok támasztják ezt alá, de bizonyos okoknál fogva ezeket nem tárhatjuk teljes mértékben fel. Vannak persze katasztrofális mutatókat mutató területek, és Dél-Európa például. Átvizsgáltuk a statisztikákat, megnéztük, hogy a módszertan gerincét hogyan állíthatjuk össze, és a garanciarendszer, amely megvalósult, kiépült, az eszközrendszer az RSI programnak az intelligens hátterét biztosítja. Tehát olyan finanszírozási forrásokat akartunk bevonni, amelyek egyébként nem jelennének meg. Tehát nem feltétlenül nagyon magas ez a szorzószám. Ennyivel válaszolnék az ön kérdésére. Tapasztalataim alapján mi váltja ki a társfinanszírozók érdeklődését? az a szaktudás, amely az adott témakörben megjelenik. Tehát ez egy olyan stratégiai iparágra vonatkozó feltételezés, ahol KKV-k tevékenykednek. És legyen szó ipari vagy pénzügyi tevékenységről. Ott még a nehezebb projektek is életképesnek bizonyulhatnak. Ezért két dolgot hangsúlyoztunk a jelentésben. Az egyik hogy meg kell ismertetni a lehetőségeket, illetve Európa úgy úgymond intelligens klasztereivel. Ezt meg kell próbálni elterjeszteni. És egyes kérdéskörök nagyobb érdeklődést váltanak ki, mások pedig kisebbet. Tehát önnek teljesen igaza van. És a cél az, hogy az adott szakterületre tudjunk mindig koncentrálni hogyha ott forrás szőke van. Pontosan ilyen termékekre van szükség. Úgy fogalmaznék, hogy az információ európai szintű finanszírozás felé kell, hogy mutasson. Hangsúlyozom, az Európai Beruházási Bank tapasztalatai alapján, illetve sok-sok egyeztetésünk eredményei alapján, hogy nagyon lényeges, hogy legyen szakértői hálózat Erről meg vagyok győződve. És szakterületenként kell rendszerezni ezt a hálózatot. Például Dávid Máló szavaira visszautalva, úgy gondolom, hogy a fejlett technológiák területén kellenek ilyen hálózatok, illetve klaszterek. Nem akarok túlzottan Um, szakmai mélységekbe bocsátkozni, és akadémiai magasságokba emelkedni, de én annyit mondhatok röviden, hogy ez a módszer működik. Talán néhány kiegészítő megjegyzést tennék én is. Először is, ami a tükke áttételt illeti, a az RSI komponens bevezetése a kockázatkezelési mechanizmuson belül az első időközi értékelést követően történt. A második szakaszban megmutatkozott, hogy a programnak egy nagyon sikeres részévé vált ez az eszköz, és azt láthattuk, hogy egyre több bank él ennek az eszköznek a lehetőségeivel, a mechanizmussal egyetemben. Mi gyakorlatilag amiatt aggódunk, hogy lesz-e elegendő forrás, hogy az összes bankot támogatni tudjuk, amely élni kíván a lehetőséggel. Úgy gondolom, a javaslatban szereplő platform nagyon jó megközelítés. Az Európai Bizottság különböző finanszírozási forrásokkal rendelkezik, és az EBB, amely végrehajta, végrehajtási kapacitásokkal rendelkezik, kiválóan együttműködhetnének azokban az ágazatokban, azokon a területeken, ahol több hitelre van szükség, vagy a jövőben további tőkére lesz szükség, vállalkozói tőkére. Örülünk tehát, üdvözöljük, hogy ezt a platformot ö, létrehozhatják a jövőben. Annak érdekében, hogy a kohéziós alapok és az ö, RSFF lehetőségeit kihasználva ágazat specifikus előrelépés történjen. Ami az adósság, illetve tőke kérdését illeti, természetesen az RSFF-et nem úgy tervezték, hogy a tőkéhez kapcsolódó problémákat megoldja, de úgy gondoljuk, talán a jövőben a két aspektus összekapcsolható lesz egymással. Nagyon üdvözöljük az Európai Bizottság azon tanulmányát, amely kitér erre, és amely azt mondja, hogy ezt a lehetőséget nem szabad teljesen kizárni. Nyilvánvalóan az eszköz elsősorban gyorsan növekvő vállalatokra vonatkozik. Világos, hogy az Európai Bizottság részéről itt több cselekvésre van szükség. Nem fogom megismételni azt, amit a kollégáim elmondtak előttem, teljesen egyetértek az elhangzottakkal, csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy például ami a kereslet alapú megközelítéssel szemben a konkrét ágazatokra, töletekre vonatkozó megközelítését illeti. Eddig kereslet alapú volt a megközelítésünk teljes mértékben, de a Horizont 2020 keretén belül, illetve a többéves pénzügyi keret programjainak keretén belül illetőleg a nemzet és regionális közpénzek keretein belül lehetőség merülhet fel egy másik megoldásra is. Mi meg fogjuk vizsgálni, egy politikai oldalról milyen igények vannak, és 2015-ben egy kisméretű, kísérleti megközelítés keretein belül a Horizont 2020 részeként meg fogjuk vizsgálni, hogy ez a gyakorlatban megvalósítható-e, és hogy van-e lehetőség arra, hogy növeljük az együttműködés bizonyos szereplőkkel, akikkel ez ideig még nem működünk együtt kellő mértékben. Ugyanez igaz a különböző crowdfunding tanulmányokra is az alternatív források kapcsán. Egy másik dolog, amelyről ejtenék néhány szót, a kérdés, amely felmerült, nevezetesen hogyan választjuk ki az érdekelt feleteket, feleket és a pénzügyi közvetítő, finanszírozási közvetítőket. Az Európai Beruházási Bank struktúrájának megfelelően tevékenykedtünk eddig. Az IIF struktúrájának megfelelően azonban foglalkoztunk a kisebb méretű szereplőkkel is, Azonban az Európai Beruházási Bankkal egyetemben a 2020-as stratégia keretein belül néhány új eszközt is rendelkezésre bocsátunk, főként a közepes piaci tőkeértékű vállalatok, azaz a midcap-ek részére. Ezek a vállalatok nagyon nagy jelentőséggel bírnak bizonyos ágazatokon belül, hiszen munkahelyeket teremtenek, növekedé, hozzájárulnak mértékben a növekedéshez is, nekik is szükségük van pénzügyi finanszírozási támogatásra, és a beruházási bankkal most azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk az RSI-hez hasonló eszközt létrehozni ezen közepes piaci értékű vállalatok számára. Ugyanakkor vizsgáljuk az EBB-vel közösen a vizsgálunk közösen egy új meg, megközelítést is, amely rendkívül rugalmas, ez egy új termékünk lenne. Jelen pillanatban a GFI név alatt fut. Bizonyos megközelítést belé rugalmasságot tesz lehetővé ez is. Tehát összefoglalva, odafigyelünk arra, hogy mik a különböző igények, és ezekre próbáljuk szabni a különböző eszközöket. A Horizont 2020 esetében mindenképpen együtt akarunk működni az Európai Beruházási Bankkal és más szereplőkkel, de persze szeretnénk együttműködést lehetővé tenni olyan finanszírozási, pénzügyi szervezetekkel, amelyek hasonlóan működnek, mint az Európai Beruházási Bank például. Ezek mind-mind hosszú távú beruházási finanszírozási szervezetek egyébként, találhatunk ilyeneket például Németországban, és ezek mind-mind potenciálisan nagyon nagy hatással lehetnek, hogyha részt vesznek ebben a rendszerben. Őszintén szólva, ez nem fog megvalósulni az elkövetkezendő években, de már most elkezdtük a tárgyalásokat arról, hogy ez hogyan tehető lehetővé hosszú távon, illetve középtávon, és meg fogjuk vizsgálni, hogy a közvetett vagy a közvetlen egy, együttműködés lesz a legmegfelelőbb, tehát finanszírozási közvetítők révén vagy anélkül. Ami a magántőkére vonatkozó kérdését illeti éler képviselőnek, szeretném elmondani, hogy a piaci körülményeket mindenképpen figyelembe kell venni. Jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy már most is megvalósulnak beruházások ezen a téren. Az ön által említett felvetett kérdés rendkívül érdekes, ugyanis Bizonyos mértékig a COSME nem fedi le teljesen, és a Horizon 2020 sem fedi le teljesen ezt a területet. Gyakorlatilag a COSME, amely ugye főként KKV-kat támogat, azok, azon potenciális kedvezményezettek ezzel szemben, amelyekre ön gondol, már nem esnek bele a KKV kategóriába szükségszerűen. Tehát vannak olyan vállalatok, ahol a kozmének Kozme nem tud beavatkozni, nem tud támogatást nyújtani bizonyos jogi korlátok miatt, mégis szükség lenne ezek támogatására is. Meg kell vizsgálnunk a lehetőségeket, hiszen a Horizont 2020 belül azért van egy bizonyos mozgástér, hiszen azt mondja a Horizont 2020, hogy a középpontba helyezzük a KKV-kat, de nem hogy azt, hogy csak és kizárólag a KKV-kat lehet támogatni. Biztos vagyok abban, hogy a későbbiek során majd a következő parlamenti konfiguráción belül sikerül majd megvitatnunk bővebben ezt a témát. Köszönjük. Elvis asszony szeretett volna még valamit hozzáfűzni, de úgy láttam, hogy a kolléga még szeretne kiegészítő kérdést feltenni. Jó, akkor Ávész asszonynak adom meg először is a szót, és utána a képviselő úr kap szót. Foglalkoztunk a minőségi tényezővel, ez volt a figyelmünk középpontjában. Az áttétel a különböző finanszírozási módozatok mögött, és most egy kicsit a mennyiségi tényezőre is szeretnék visszatérni, hiszen ezt is érintett a kérdés. Jelzés értékkel mondanám. Az RSFF kapcsán készült egy felmérés. Egy milliárd plusz forrásigény jelent meg ennek eredményeképpen. Tehát erre generálódott érdeklődés. Úgyhogy a program résztvevői annak érdekében tevékenykednek, hogy ne egyfajta stop-and-go módszertan működjön, tehát ne nagy nekifutások után nagy leállások kövessék egymást, hanem legyen fokozatosság a módszertan működőképes, és ennek a valós lehetőségeivel számunk kell vetni. Um, Mr. Ödi. Köszönöm szépen, Öre úr. Köszönöm, elnök úr. Éler kollégához csatlakozva gratulálok önnek, elnök úr. Számomra is áldás volt konzervatív elnöklete mellett dolgozni és politikai, személyes értelemmel is csak megerősíthetem. Mindig kellemes levezető munkáját én ö, nagyra értékeltem. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak is, illetve a szakértőknek a kifejtetteket. Nekem nem tetszik a pénzügyi intelligencia, illetve a pénzügyi engineering kifejezés, de mégiscsak Európa, a nemzet, illetve a régiók szintjén valahogy meg kellene oldani azt, hogy a világ legversenyképesebb térségévé váljunk. A Lisszaboni stratégiának is ez volt a célja, aztán a, az Európa 2020, illetve az egyéb kezdeményezések is mind erre irányulnak. A bizottsági javaslatok célja szintén ugyanez. Ennek érdekében ki kell dolgozni a kockázat megosztás mechanizmusát, és ez egy rendkívül érdekes elképzelés az áttételekkel együtt. A hetedik keretprogram félidős jelentésének az egyik kidolgozója voltam, tehát már akkor mélyrehatóan beleástam magamat a kutatásokba. A pénzügyi ösztönzőket tekintve a beruházási bank azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része az eszközrendszernek, és ez egy minőségi rendszer, egyelőre nem közösségi jellegű, ezt én sajnálatosnak tartom, talán egyszer azzá válik. Nagyon sok mindent elvárunk az EIB-től. A kockázat megosztás mechanizmusa esetleg bővíthető-e úgy, hogy a közvetítőket is bevonjuk, illetve a számvételi szakembereket. A hálózatot lehet -e kereskedelmileg hasznosítani. Itt most idézőjelben használom ezeket a pénzügyi szakkifejezéseket, de emlékszem egy tanulmányra, ahol például a vállalkozásoknak az életciklusát elemezték, illetve halálozási arányokat vizsgálták. És kimutatták, hogy ott, ahol a pénzügyi háttér stabil és ösztönző jellegű, tized annyira pusztulnak csak úgymond a vállalkozások. Különböző ösztönző eszközöket dolgoztunk ki, és a bankok tevékenységét ezek javíthatják, fokozhatják. Például a francia bankokra gondolva. Vannak francia bankok, és, ott, és az egyéb bankhálózatok együttműködése, hogy úgy mondjam, képes arra, hogy megfelelő szolgáltatásokat kínáljon. Uniós szinten megfelelően kommunikáljuk ezt az üzenetet, illetve hogy a kedvezményezettek igénybe vehetik a különböző lehetőségeket közvetítőkkel és egyéb szereplőkkel kiegészítve. Egy kicsit rendszerezetlenül mondtam el az észrevételeimet, de talán ez is arra irányítja rá a figyelmünket, hogy érdemes lenne egy kicsit egyszerűsíteni a helyzetképet, hogy valóban világossá váljék, hogy az Unió az, amely választathat a finanszírozási problémákra a KKV-nk számára. Köszönöm. Monsieur le député, merci beaucoup. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Strasbourgban akár meg is vitathatjuk majd ezt a kérdéskört, arra emlékeztet, amit elmondott, hogy tulajdonképpen a piac működése úgy néz ki. A Párizsi Gazdasági Kamara amelyhez 400 ezer vállalkozás tartozik, valahogy hasonlóan működik, vagy gondolhatnánk, hogy ott felismerik, hogy uniós szintű beavatkozás történik, de nem. Tehát inkább arról van szó, hogy a kisvállalkozások a kereskedelmi kamarákon keresztül, eh, amelyek óriási méretűek, kiterjedtek európai szinten. Tehát inkább arról van szó, hogy mivel nem jutnak forráshoz, a kisvállalkozás számára nem nagyon van más lehetőség, mint hogy lépésenként fejlődjön, tehát nincs meg az a folyamatosság, amelyre ön is utalt. A célunk, hogy megfelelő forrásokhoz, lehetőségekhez jussanak ezek a vállalkozások, és megtalálják a kapaszkodókat. A cél, hogy európai szintű platformot hozzunk létre, hogy összefogjuk ezeket a lehetőségeket a vállalkozások számára. Megvan valóban a halandóság, illetve ez a hírhet halálvölgy fogalom valóban létezik, illetve online halálokról is beszélhetünk. Tehát Az Európai Beruházási Bank, én úgy gondolom, hogy helytáll és ellátja a feladatkörét. Más eszközöket is be kell vetni viszont annak érdekében, hogy a leghatékonyabban csatornázódjanak ezek a források. A holnap versenyképességének az állogai ugyanis ezek a kisvállalkozások, és hogyha nem tudjuk őket röppájára állítani, akkor ez az elv sérül. A beruházási bank egyik szakértőjének, Márknak adom át a szót. Márk Godó vagyok, én foglalkozom az Európai Beruházási Banknál az LSFF-fel, illetve az eszközrendszerrel. Az RSI programban részt vettem annak idején, 2011-ben a kis és középvállalkozások szempontjából vizsgáltam a helyzetet, és Ávisz asszony szavait annyiban egészíteném ki, hogy nem pénzügyi típusú hálózatokra is szükség van, annak érdekében, hogy a források valóban rendelkezésre álljanak. A piac szereplőiben igyekszünk tudatosítani, hogy mik a rendelkezésre álló lehetőségek, vitákat tartunk, műhelymunkákat rendezünk, workshopokat. Ez persze több éves tevékenység, nem néhány évre szól. Ez egy valós létező probléma. a kamatok miatt sokakat nem is érdekel, hogy milyen eh, elérhető hitel lenne. Ezért is fontos tudatosítani, felhívni a figyelmüket erre, illetve az érdeklődést fokozni. A nem pénzügyi típusú közvetítők esetében különböző kockázatok jelennek meg. Az FRI finanszírozási csomag az egyik ilyen. A, a fej megfelelő kezességé, illetve garancia mechanizmussal párosulva működhet megfelelően. Úgyhogy összhangba kell hoznunk a kockázatvállalási hajlandóságot, és a közreműködésünk erről szól. Egyelőre el kell ismerni, hogy még nem igazán európai szinten működnek ezek a folyamatok. Odióra reagálva annyit mondhatok, hogy évtizedek óta vannak ilyen törekvések, de ugyanakkor inkább a nagyvállalatok szintjén működik ilyen jelleggel a folyamat. Ők képesek kiaknázni hatékonyabban a lehetőségeket, tehát a kisebb cégek, kisebb lehetőségek a piacon önálló megoldásokat vehetnek igénybe. A GFI kezdeményezést említeném még. Elméletileg különböző dolgozói létszámmal működő vállalkozások vehetnék igénybe a hiteleket, és ez a lehetőség elméletben megvan, a gyakorlatban ki kellene használni. Két és fél hónapos átfutásokról beszélhetünk, tavaly összesen két esetben írtunk ki efféle pályázatokat. Tehát ugyan érezhető a jelenléte ennek a lehetőségnek, a gyakorlatban még nem tudott igazán érvényesülni. 20-25 éves futamidőben gondolkodunk, és 300-400 milliós hitelkeretekben úgy gondolom, hogy a maguk kategóriájában, ezek sikerre vihetők. Ez egy önálló termék lesz, megfelelő időben rendelkezésre fog majd állni. És az a közvetítők, az MC-k szerepe lesz majd, négy-öt bank vesz részt ebben a folyamatban. És mondjuk középkategóriás cégekből ezret fethetnek majd le a közeljövőben ahogy az elején elhangzott, nem lehet mindenkinek eleget tenni, egész Európa minden igényét lefedni. Nincsen mindenre jó eszköz, de valahogyan el kell indulni. Elsősorban a nagyon jó K plusz F stratégiával rendelkező cégek számára kell hitelt biztosítani, mert ők ígéretesek, és finanszírozási problémáik vannak. sokszor a kiváló stratégia dacára a pénzhiány az bukáshoz vezet, ezt kell elkerülni. Köszönöm szépen, valaki kíván még szólni? Megadom újra a szót. Hát nincs túl sok időnk, úgyhogy megpróbálom a kérdéseimet kicsit rövidre fogni. Engem érdekelne a minősítés kérdése, ugye itt a Célunk az, hogy technológiákat támogassunk, de hát a kockázati portfóliók igazgatása szempontjából ez egy kockázatosabb terület. Tehát ez a program ugye már egy komoly terhet vesz magára ezzel a programmal, és egy kicsit megkerültük a földrajzi egyensúly kérdését, ami a átételt és a koncentrációt illeti, hát Németországban olyan ezer KKV-ból 5% eh, van a gépiparban, vagy fordítva mondom inkább, a, a gépipar 5%-át adják a KKV-k. Portugáliában ott még van némi maradványa a légiparnak, tehát azért itt a földrajzi kiegyensúlyozottság is egy fontos kérdés. Tehát, hogy most ágazat specifikusan akarunk specifikusan támogatásokat nyújtani, vagy hogyan is néz ez ki? Ugye mi láthattuk, hogy néhány régióban elkötelezték magukat amellett, hogy, hogy, hogy új finanszírozási forrásokat találjanak, hiszen kétségbe esete rá vannak szorulva a bank helyzet miatt nincs nagyon más lehetőségük, mint külső forrásokhoz fordulni. Itt ugye az Európai Beruházási Bank minősítése vagy felbecslése a helyzetnek szintén fontos lehet. Vannak tagállamok, amelyek talán kisebbek, de mégiscsak fontos szerepet játszhatnának önöknek mi a tapasztalatuk, amikor a térképre ránéznek, és ott próbálnak, ott próbálják gondosabban is feltárni a számokat, hogy vannak itt olyan nagyobb tagállamok, amelyekre jobban koncentrálódnak a támogatások, a kockázati tőke, vagy ez kiegyensúlyozott ez a kép. És akkor az utolsó kérdésem, ami az interakciót illeti, nem régiben januárban eh, Kaliforniában részt vettem, voltam a szerencsés egy, egy rendezvényen, ahol százezer dollárt tettek le az asztalra, és a Silicon völgyből számos uh, kockázati tőketársaságot megkértek arra, hogy csatlakozzanak ez a kezdeményezéshez, és hát akik ott ültek, sokan el sem hitték azt, hogy itt 100 eh, milliós összegek jöttek össze, de mondhatni ez inkább csak egy játék volt. De hát, hogyha eh, konkrét KKV-kat akarnak támogatni, vagy KKV-kkal kapcsolatos területet, vagy a eh, információtechnológia területet szeretnének támogatni, és kitennének 100 milliót az asztalra, akkor kiket tudnának eh, még bevonni? Mi lenne a legvonzóbb ötlet, amely a portfólióhoz tudna vonzani még másokat? Kalifornia államában, ha bár a költségvetési helyzet eh, nagyon kemény ott, és mégiscsak azért ösztönözték ezt a fajta befektetést, és ennek a tőkeáltétele azért rendkívül lenyűgöző volt. És itt, itt tulajdonképpen versenyeztek a, a, azért, hogy a legjobb koncepciót kitalálják arra, hogy hogyan lehessen támogatni egy-egy ötletet. Tehát az Európai Beruházási Bank részéről van ilyen elképzelés, hogy a magánszférát jobban mm, bevonják az adósságportfóliók menedzselésébe, vagy a különböző magántőke alapokba bevonják a külső szereplőket? Köszönjük szépen, Éler úr, ezeket a kérdéseket. Az első kérdés, ugye, itt a minősítés kérdésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy éppen tegnap erősítették meg az AAA minősítésünket, ez nagyon jó hír számunkra. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem velünk kockázatot. Mi ugye évente döntünk arról, hogy milyen speciális tevékenységeket támogatunk. 5 milliárd euróról döntöttünk, hogy ezt fordítjuk kockázatosabb befektetésekre. Emlékszem azokra az időkre, amikor még fiatalabbként azt láttam, kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt, és akár még azt láthattuk, hogy 500 milliót ö, szántak ezekre a speciális kockázatosabb tevékenységekre, csak hogy, hogy lássák, hogy mekkorát változott a beruházási bank politikája tekintetben, hogy ennyivel többet szán e, erre itt a tőkeemelés ezen a területen valóban jelentős és a speciális tevékenységekre fordított költségvetési forrás, eh, amely ugye a kockázat megosztási finanszírozási mechanizmusba is megy, eh, ez bizony a jövőben is rendelkezésre fog állni, és vállalni fogja ezt a kockázat megosztási eh, koncepciónak a fenntartását, és az elmúlt két év szintjét fönn kívánjuk tartani. Tehát, tehát a saját pénzünket sokkal nagyobb mértékben fogjuk ö, kockára tenni, vagy bedobni ebbe a közös kalapba, mint mondjuk a bizottság. 23 milliárd euró fog itt összesen összejönni a következő program során. Összehasonlításképpen jelenleg folyó keretprogram 14 milliárddal gazdálkodik. Persze itt a kockázati tőke, a bizottság, az EIB saját forrás, és így tovább, mint, mint beleértendők. Aztán, ami a földrajzi lefedettséget illeti. Valóban a legtöbb problémával azok a államok küzdenek, láthatóan, ahol egyébként is problémák vannak, például Portugália vagy kelet-európai országok érintettek. Igen, bizonyos volt a korrelációt azért megállap, megállapíthatunk a, az országok nagysága és a projektek, a támogatott projektek nagysága között. Kisebb országokban kevesebb innovatív KKV működik, vagy azok nagyon kicsik, és sokszor itt kudarcba fullad a megállapodás, mert a, a tagállami bankok nem tudnak garanciát nyújtani, de jelenleg ugye a GFI és az IMI esetében azért itt, itt még a bevezető kísérleti szakaszban járunk, talán sikerül majd a kisebb vállalatoknak a szükségletét és a jövőben ki elégíteni. Portugália esetében azért vannak itt projektek, amelyek elbírálás alatt vannak, amely... és, és hát 50 milliós hitel tekintetében mondjuk azért az RSF-et bevonni azért túlzás lenne, ez, ez túl a terhet ró az érintettekre, tehát esetben nem ez a megfelelő út. Németországban vagy más országokban más a helyzet, de kis országokban, kis projektek esetében meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezt hogyan tudnánk hatékonyabban működtetni. Talán a következő hét évben a, meg tudjuk emelni a résztvevő országok számát 23-ra kell 30-ra. Igaz, a Balkánon talán nehezebb lesz partnereket találni, de legalábbis megpróbáljuk bevonni ezt a térséget, és legalábbis megpróbáljuk a, a tudatosítást elvégezni, az ismerete, terjesztést végezni, úgymond, hogy megismerjék egyáltalán ezt a lehetőséget. Elnök, sajnos kifutunk az időből. Talán vannak még nagyon fontos mondani valójuk még, de talán akkor négy szem közt ezt megbeszélték Éler úrra. Először is ugye az elnök úr szeretne gondolni a tolmácsokra is, és nem szeretné túl húzni ezt az ülést. Ők is ugye rendkívül fontos szerepet játszanak az ülések lebonyolításában. Tehát már majdnem lezártuk az ülésünket. Először is szeretnék Ódi úrnak még köszönetet mondani a nagyon kedves megjegyzésekért, és a, itt a mellettem ülő uraknak és hölgyeknek, a, a beruházási bank képviselőjének is, akinek a nevét elfelejtettem, de Mr. LBB-nek is köszönetet mondanék. Nagyon érdekes volt ez az ülés, remélem ezzel egyetértenek a kollégák, és hála mindenkinek, ezért a napirendünkön még egy egyéb kérdések pont is áll, de hát nincs egyéb kérdésünk, úgyhogy a következő ülések betumát mondanám még el április 7-én 15 órakor találkozunk újra, illetve részt veszünk a délelőtt folyamán már egy polgári kezdeményezési ügy meghallgatásán is. Mivel nincs, tehát egyéb ügy, amelyet meg kell tárgyalnunk, így lezárom a mai ülésünket, és mindenkinek nagyon jó ebédet kívánok.